kezdjük délutáni ülésünket. A tegnapi ülési jegyzőkönyve rendelkezésre áll, hogyha van ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor elfogadhatjuk. ha nincsen, akkor elfogadhatjuk a tegnapi jegyzőkönyvet. Van egy elnöki